folyamatról. A ö, kollégák akkor most helyet cserélnek. Merci. Euh, Köszönöm szépen, tehát akkor most megnyitjuk ezt a vitát, és Krecu asszonyjal nyitunk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt... Tisztelt képviselők, nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek a e terembe, ám most a másik oldalán vagyok a pályának, az Európai Bizottság nevében válaszolhatok az Európai Parlamentnek az észak-irországi folyamatról szóló jelentésről. Olyan folyamat ez, amely két kormány, az Egyesült Királyság és az Írköztesek kormánya közötti megállapodással indult, több éven át munkálkodtak, és hatékonyan elkezdték azt a közös nyilatkozatot, amelyet 93. decemberben írtak alá. Így indult a folyamat. Az Európai Unió azonnal üdvözölte ezt a deklarációt, és kötelezettséget vállalt, hogy segít a, társadalmi és gazdasági előrelépésben az Európai Struktúrás Alapok által nyújtott segítség révén is. Az azóta eltelt időszakban az Európai Unió és annak intézményei, valamint a konzultációs testületei különös figyelmet szenteltek a béke folyamatnak. Számomra teljesen normális dolog ez, hiszen az Európai Unió maga is a sikere a gazdasági integrációból adó béketeremtésnek máshol is. 1994-ben, rögtön azután, hogy a félkatonai szervezetek Észak-Írországban bejelentett tették, hogy azonnal szakítanak az erőszakkal. Az akkori bizottsági elnök Jacques Delors a bizottság nevében elkötelezte magát a béke folyamat mellett. Ezt az Európai Parlament is támogatta, a bizottság pedig úgy döntött, hogy egy új támogatási csomagot fogad el, hogy a megbékélés folyamatát közvetlenül is segítse, valamint a társadalmi gazdasági újjáépítés folyamatában részt vállaljon. Innovatív segítségnyújtási program is indult, békeprogram néven, amelyet az akkori parlament és a képviselő, ah, és a tagállamok is jobban hagytak 95-ben, men ez Észak-Írországot és a szomszédos államokat és területeket is érintett, ahol 2 millió 300 ezer ember él. 95 és 2013 között 1,3 milliárd eurót költött a békeprogramokra, valamint további 2 milliárdot a tagállamok társfinanszírozásában. A közösségen átnyúló projekt ebben a gazdaság és társadalom mi szálak erősítésére, valamint a múlt hátrahagyására törekedtek ezek a programok. Hosszú távon szeretnénk fenntartani ezt a folyamatot, tehát a 2014-től 20-ig időszakban a tagállamok és a parlament egy új EU békeprogramot hagytak jóvá, amelyben az EU befizetés 230 millió euróra rúg, amelyet kb. 40 millió egészít ki társfinanszírozásként a tagállamokból. Tisztelt képviselők, a békeprogramokat nagyon pozitívan eredmények alapján értékelhetjük a szélesebb körű béke folyamat sikerében, amely alapvetően elsősorban a két európai tagállamot érint, és azoknak köszönhető. A program persze nem azonnali megoldásokat kínál, hanem egy stratégiailag megtervezett csomag, amely hosszú távú partner viszony építését irányozza elő, valamint a közösségen, közösségeken és határokon átnyúló együttműködést. A békeprogramok nagyon pozitív hatást hoztak ott helyben is, Észak-Írországban is, meg az Írköztársaság határmenti megyéiben is. Több mint egy millió ember segített abban, hogy bizalmat építsenek a közösségeken átnyúló módon egy közös jövőbe jövő építve. Sikerült megváltoztatni az emberek gondolkozását, hozzáállását, saját előítéletéket sikerült lebontaniuk, elfogadták a sokféleséget, és így egy közös társadalmat tudnak építeni. A három békeprogram például arra is koncentrált, hogy helyi szinten pozitív viszonyokat építsen, megismerkedjenek egymással az emberek, és hagyják maguk mögött a múlt ellenségeskeit. 25 ezer ember vett részben, részt a, ezekben a konfliktuskezelő programokban, 7 ezer ember pedig trauma utáni tanácsadást kapott, és 40 ezer ember pedig részt vett olyan kezdeményezésben, ahol az áldozatok és a túlélők voltak a központban következő nemzedékre is koncentrálnunk kell olyan projektekkel, amelyek a fiatalokat célozzák meg, hogy önbizalmat építsenek, amely révén a, a, a pártoskodás és az erőszak ellen ö, tudnak fejlődni, hogy magukének vállalják, érezzék a békefolyamatot folyamatot. Ehhez fontos az alulról felfelé jövő kezdeményezés, így megoldva a problémákat. Ugyanakkor a, a mint tudjuk, a folyamat többször megtorpant a még fennálló ellenségeskedések miatt, ezért kell hosszabb távon, 2014-20-ban is támogatni a béke folyamatot, és belátja a bizottság is, hogy van még tennivaló. Mint tudják, a pénz, többéves pénzügyi terv, amely 2014-től 20-ig működik majd, és a programok szabályozási kerete egy későbbi megállapodás, ki, ebben a megállapodás késett, jobb lett volna korábban elérni ezt a tagállamok. Szeptember 22-én nyújtották be javaslatokat, és a bizottság most vizsgálja azokat. A az új programok többek között az északír fiatalok számára kínálnak új lehetőségeket, ez lényegi fontosságú. A fiatalokat kell segítsük akkor, hogyha egy, új, egy toleránsabb társadalom magvát szeretnénk elvenni, elvetni, olyan társadalomét, amely képes a, a múlt gyűlöletét maga mögött hagyni nem szabad ugyanakkor kényes kérdésektől sem visszariadnunk, minden politikai felet és pártot be kell vonni az új programok támogatásába, ha lehetséges. Nagyon fontos arra is emlékeztetni, hogy a béke program, bár annak finanszírozási eleme nagyon fontos, nem csak az egyetlen kifejezése az EU támogatásának. Az EU majd majdnem 350 millió eurót tett az elmúlt két évtizedben a megbékélés folyamatába a Nemzetközi Írország alap révén. A 2007-től igyekszünk igyekeztük ezt a programot vég, végrehajtani, és Barózó elnök úr egy, egy interdisziplináris munkacsoportot, task force-ot hozott létre, annak érdekében, hogy a teljes szakpolitikai spektrumban vizsgálódjanak, hogyan lehetne javítani a helyzetet. Az én felelősségem alatt pedig, én, mint regionális politikai felelős biztos, tovább figyelemmel kísérjük ezt a munkát 18 bizottsági főigazgatóság vesz részt abban a munkában, amely révén a társadalmi gazdasági fejlődést szélesebb körben tudjuk előmozdani északi írországban A hónap eleje óta vizsgáljuk a Task Force 7 éves munkáját, hogyan lehetne azt tovább vinni várom a jelentés pozitív visszajelzéseit. Péter Robinson észak-ír miniszter és Mark McGuinness miniszter helyettessel konzultáltunk, és Juncker úrral tárgyalunk arról majd, hogyan lehetne folytatni az új bizottság kereté között a Task munkáját. Köszönöm szépen, biztos asszony, a hozzászólását, és akkor most megkezdjük a hozzászólásokat. Az első Kelly úr a néppárt nevében két percben mint az előző mandátum eh, raportőre ebben az ügyben, és eh, az EPP eh, szóvivője. Örülök, hogy beszélhetek itt ma este erről a projektről, örülök, hogy itt van a biztos asszony, aki, akinek gratulálok a biztosi kinevezéséhez, korábban kollégánk volt. Kétség sem fér ahhoz, hogy hogy csoda számba megy a béke folyamat, mert eh, akik korábban gyűlölték egymást, akik akár le is előtek egymásra, eh, most eh, a nagypénteki megállapodás értelmében együttműködnek a végrehajtó hatalomban, ami az elmúlt években remekül működött. Az Európai Unió eh, erre büszke lehet. Eh, azok, akik részt vettek ebben a munkában, tudják, hogy mennyire fontos volt ez a szerep. Most azonban egy eh, nem azt mondom, hogy véget ért, inkább azt mondom, hogy megtorpant a folyamat. Azt reméljük, hogy ez az állásfoglalás arra sarkalja majd az embereket, hogy nyitottan álljanak egymáshoz. Robinson és Guinness miniszterek mind azt mondják, hogy Európa Észak-Írország barátja Ebben a szellemben készítettük el ezt eh, az állásfoglalást. Eh, ott a nép, a lakosság eh, békét akarnak, ahogy ezt a bizottság is mondja. A lakosság azt akarja, hogy ez a folyamat folytatódjon, a bizottság szerepvállalása folytatódjon. Fontos, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket, amelyek visszafogják a béke folyamatot, és átmenjen ez az állásfoglalás. Köszönöm. Kelly úr, ön kap egy kékkártyás kérdést. Hajlandóra válaszolni? Kékkártya. Etheridge úr, 30 másodperc. Köszönöm. Mindennel egyetértek, amit mondott Kelly úr, és valóban azt szeretnénk, hogyha kimozdulnának a dolgok. Van néhány ilyen háborús örökség kérdés, és ezzel kapcsolatban remélem, hogy közös nevezőre tudunk jutni. Vermidem a 21-ek családja sajnos még mindig nem tudják, hogy kikövették el azt a bombatámadást. Csatlakozna-e hozzám, hogy ezek a családok is maguk mögött tudhassák ezt a tragédiát? Igen vannak még az örökségnek sötét darabkái, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az elmúlt években is ezt tettük, és én azt gondolom, hogy ezt is kell tennünk, mert ez a béke folyamat része. Az emberek nézzék meg, hogy mi történt, és mindenki kapjon igazságot, és mindenki békét. Nem kell elítélni senkit, különösen nem innen a parlamentből, de én azt gondolom, hogy mindenki, aki, aki békét akar, megérdemli, hogy lezárhassa ezt a fejezetet, és igazságot is kapjon. Moraes úr kap szót a az SND frakcióból. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm a biztos asszonyt, aki az én politikai frakciómnak tagja. Az egyik ö, szerzője vagyok a közös indítványnak, és nagyon örülök, hogy ezt én tehettem meg frakcióm nevében. Itt az Európai Parlamentben ö, a nagyon fontosnak tartjuk a ö, konfliktusnak a megoldását és a megbékélési folyamatot. Nagyon jó emlékeztető ez, és nagyon jól példát látunk arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat megoldani az Európai Unión belül és még azon túl nyomó, túlmenően is. Ez része a történelmünknek, az Egyesült Királyságnak és Észak-Írország és Írország történetének is. Ez egy nagyon speciális időpont, és valamennyien azért dolgoztunk, hogy ez a nagyon speciális kapcsolat, a, például Sinfennel együtt dolgoztunk családokkal, a megbékélésen dolgoztunk, és különböző gyakorlati példákat is tudunk mondani, illetve munkát végeztünk. Amit láttunk, és ami benne van ebben az állásfoglalásban, az foglalkozott azzal a folyamattal, ami szükséges Észak-Írországban, nem szabad ezt alábecsülni nagyon sok probléma még továbbra is, nagyon finom politikai tárgyalásokat követel meg, és elő kell segítenünk a fejlődést és pozitív példát kell adnunk a konfliktus kezelésre, és empátiával kell ezt a folyamatot kísérni. A másik mindkét félnek is kell pontosan látni, hogy mit remélhet a politikai képviselők megpróbálják próbálták ezt letárgyalni, és a politikai óvatossággal kell, hogy eh, végre vigyék ezt. Ez segíti a kompromisszumnak a kialakítását, és valamennyien tudjuk, a politika nem más, mint a kompromisszumok művészete. És ahogy a eh, biztos is, eh, azt is elmutatta, elmondta, nagyon büszkék vagyunk, hogyha továbbiakban is hozzájárulhatunk az északi rozágé békefolyamathoz. folyamathoz. Elnök megszakítja, köszönöm szépen. Nikolson úr a szó egy perc, egy perc, más, 30 másodpercben. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd csatlakozom azokhoz, akik üdvözlik a biztos asszonyt a parlamentben, és én is várom az együttműködést önnel, és őszinte remélem, hogy, mert tudom, hogy most foglalta el hivatalát, várjuk a jövő év elején a meginduló igazi munkát Észak-Írország tárgyában is. Szerintem a mai esti vita lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Unió munkáját üdvözöljük, és kérjük, hogy újra megerősítse támogatását Észak-Írországban. Észak-Írország nagy hosszútat járt be az elmúlt évtizedekben, és bár egy kis, pici kisebbség igyekszik visszatéríteni a béke folyamatot, a többség Észak-Írországban előre tekint, és egy jobb társadalmat akar építeni. Üdvözlöm azt a kötelezettségvállalást, amelyet a bizottság tett, annak érdekében, hogy tovább támogassa a béke folyamatot. A békeprogramok több generációja mutatta, hogy mennyire hasznos volt a Task Force munkája is, és az Európai, Bizot, Európai Unió hozzájárulása az előlépéshez lényegi volt, ám ez a folyamat még nem zárult le. Az Észak-Írországi Task Force nagyon értékes szerepet kell játszon, és reméljük, hogy Kerecu asszony is ö, fontosságot tulajdonít ennek a szervezetnek. Észak-Írországban egy, volt egy pont néhány évvel ezelőtt, amikor azt gondolták az emberek, hogy a dolog rendeződött, minden lezárult, minden elintéződött. Hát még ez nem mondható el. Most pedig megadom a szót Harkin asszonynak, 1 perc 30 másodperc, Alde. Köszönöm, elnök asszony, és én magam is üdvözlöm itt a biztos asszonyt. Amennyiben a történelmet nézzük, akkor a háború végéről szólt az Európai Unió megalakítása, és eh, hogy kitaláljuk, hogy hogyan tudunk együtt eh, élni. Azok, akik nem emlékeznek a háborúra, azoknak ez egy nagyon egyszerűnek tűnik, és talán még célnak sem kielégítő, mert valójában a békéhez nagyon hosszá lehet szokni, eh, normális dolog, és mindenki arra számít, hogy ez folytatódni fog. Ugyanakkor a béke nem adottság, és soha nem végleges, mindig folyamat, és ez igaz eh, kontinentális Európa, az Európa kontinentális részén is, mint ahogy Észak-Európában is. Eh, a békeépítés folyamata azonban még gyerekcipőben jár, eh, nem baba, de gyerekcipőben jár. Észak-Írországban, és eh, ahogy eh, a kis két év körüli gyereket könnyű felbuktatni. Eh, most segítenünk kell újra talpra állni, hogy megtegye a következő lépést, mert egyszerűen nincs más választásunk. Az EU tisztességes közvetítő szerepet játszott és finanszírozta a békeépítő programokat, megalakította, megalapozta azoknak a prioritását, a közös társadalom kialakulását, az új béke program pedig a gyerekekre és a fiatalokra fog koncentrálni, és én azt gondolom, ha már erről beszélünk, akkor az, az oktatási rendszerek integrációjáról is, integrációjáról is beszélnünk kell. Ez is egy pozitív lépés lenne a jövő felé. Köszönöm. Most pedig a GUE frakció részéről Andersen asszony kap szót. Három héttel ezelőtt Martin McGuinness beszélt a béke folyamatról itt. Az, elkövetkező, az azt követő héten Schulz elnök nyilatkozatot tett arról, hogy az Európai Parlament hajlandó segíteni, mint ahogy az állásfoglalás is mondja, a megtorpant a e, béke folyamat. Felszólítunk minden felett, hogy a béke tartós létrehozásának érdekében működjenek együtt, és a nagypénteki megállapodást, valamint az azóta született megállapodásokat tartsák be. Az uniópárti képviselők, már mint a brit északír uniópárti képviselők kötelezettségvállalását üdvözlöm. Az EU támogatta mindig a folyamatot, a Barózó Task Force-nak folytatnia kell a munkáját, finanszírozni kell a béke, békét. Hübner, Hahn és most ön, Kretu biztos ebben úgy látszik támogatnak bennünket, hála illeti önöket. Ez az állásfoglalás a képviselők együttműködésének gyümölcse. Hat frakció működött együtt, felelősségteljes, értelmes együttműködésben sikerült létrehozni ezt, a, ezt az állásfoglalást Reméljük, hogy a brit és az ír kormány is magáévá teszi ezt, ők garantálják a béke folyamatot. Nyilván a megbékélés sokáig tart majd Észak-Írországban, de szerintem egyszer elérkezik ez a pillanat akkor, amikor rájövünk mindannyian, hogy vagy együtt nyerünk, vagy együtt vesztünk köszönöm képviselő asszony hozzászólását. következő hozzászólónk taylor képviselő úr. képviselő úr öné a szó egy perc áll rendelkezésére parancsoljon! Uh, uh, köszönöm elnök asszony tisztelt képviselőtársak! nagyon sokan Írországon kívül azt gondolják hogy vége van a, a bajnak bár a fegyvereket leadták a felek és bejelentették a tűzszünetet az ír béke folyamat még, még bizony kell, hogy haladjon, míg az igazi tartós béke beáll. Voltak éppen a béka folyamat, mindig újra és újra ösztönzést kíván, folyamatos figyelmet követel meg. Én azok a családom nemrégiben költözött Belfast környékére, éjszakra, és ott saját szememmel láthatom, hogy a közösségben még mindig ugyan megvan az emléke az erőszaknak, ám az, a társadalmi ellenes eh, tevékenységek továbbra is élnek, és ezek a gazdasági problémákban eh, gyökereznek, sokkal inkább, mint a kulturális vagy vallási különbségekben. Ezért kell a szegénység ellen fellépni, és az erőszak ellen meggyőzni a szíveket és az elméket. Ezt a célt kell szolgálja ez állásfoglalás is. Köszönöm képviselő úr. Következő hozzászólónk Natal képviselő úr. Képviselő úr, egy percben öné a szó tisztelt biztos asszony! a nyugati világ a twenty five évfordulóját ünnepli a berlini fal leomlásának. emlékeztetni szeretném önöket hogy belfastban még mindig vannak biztonsági falak és megosztják a közösségeket. lehet hogy bizonyos békét elértünk és valamennyi fejlődést is az one seven millió fontban Észak-Írországban több száz ezer font hiányzik a költségvetésből, és fontos a foglalkoztatási kérdés is az Egyesült Királyságban. Jó lenne, ha nem 55, ez 55 milliót adna naponta a észak az Egyesült Királyság a az EU-nak, hanem Észak-Írországra fordítanák, ahol erre nagyon nagy szükség van. Úgy gondolom, hogy még mindig végül is egy gazdasági fellendülés kellene ennek a nagyon nehéz időszaknak. Az Egyesült Királyság, az Ír Köztársaság, az amerikaiak, az Európai Unió mind pénzügyileg csődöt mondtak, hogy a fenntartható békét támogassák Észak-Írországban. Köszönöm. Képviselő úr, Mr. Datel. Do you have a blue card? Elfogad kék kártyát? Mr. Brock, you have the floor. Brock úr, a szó. Lutál úr, nem szégyeli magát? A belpolitikájuk az, hogy, hogy hamis pénzügyi és gazdasági adatokat mutogatnak az embereknek, és belső belügyi propagandára használja a saját hazájában. Egy olyan témában, amikor is a béka folyamat, béke folyamatról beszélünk, az Európai Unió igazán jó szerepet játszott. Én azt, hogy egy béke folyamatot arra használnak fel, hogy belső brit választási kampány használára visszaérnek vele, az bizony nem méltó a béke ügyéhez. Ez bizony elég ócska trükk, barátom. Yours that is the simple point in all this and the fact is is that the commissioner said earlier. valójában arról van szó hogy a biztos asszony is azt mondta hogy three hundred and fifty millió eurót költenek tz eh, az elkövetkezendő tz évben majd észak rországban. ez hatnapi brit befizetés ez tény. figyeljen ide! Én elmennék az Európai Uniót, vagy itt hagynám az Európai Uniót, Brock úr, mert akkor szabadabb lenne a hazám, mint így beszorulva ebbe a korrupt szervezetbe. Ugyanakkor hadd fejezzem be, hogy az igazi dolog az, hogy a béke folyamat megállt, ráadásul Észak-Írország is stagnál, hogyha megtakarítunk pénzeket, mert nem fizetünk be az EU-nak pénzeket, akkor azt el lehet költeni Észak-Írország. Következő hozzászólónk dodds diane képviselő asszony, képviselő asszony másfél percben öné a szó parancsoljon! Yes. Thank you. köszönöm elnök asszony biztos asszony az európai unió régóta barátja észak rországnak és örömmel hallom hogy ez a támogató szerep folytatódik a következő hónapokban is. Észak-Írország nagyra értékeli az önök támogatását most, amikor egy békés és gazdagabb társadalom építésen munkálkodunk. Hatalmas előrépések történtek az elmúlt években, a, a, egy normális békés társadalom létrehozásában. Azok az emberek, akik korábban terrorista tevékenységet folytattak, nem tudták elérni ö, céljaikat, és nem tudtak és most viszont képesek egy demokratikus folyamatban megállapodni, tárgyalni korábbi ellenfeleikkel. Korábbi ellenfeleikkel. Biztosítanunk kell azt, hogy a politika és a demokrácia értékei győzedelmeskedjenek. Az én célom az, hogy egy gazdag, egymást tiszteletben tartó tagokkal bíró társadalom épüljön Észak-Írországban. A demokratikus intézmények jó működésén múlik mindez, létfontosságú. E valóság létrehozásában. Minden mostani friss felmérés azt mutatja, hogy Észak-Írországban támogatja a közösség azt, hogy Nagy-Britannia része maradjon Észak-Írország. Ezt a támogatást pedig mind a két hagyományban élő lakosok támogatják. Most, ahogy a politikai Párbeszédben még nyitváló kérdéseket igyekszik orvosolni, például a, a kormányzás minőségét, az unionizmus pozitív szerepet játszik. Az én, kormány, az én pártám arra törekszik, hogy a kormányzati struktúrát helyre tegyük, kartyosítsuk a döntéshozást, és ezáltal javítsuk a demokrácia működését észak irországban Asszony, ön kapott egy kék kártyát. Elfogadja azt? Igen kérem tartsa be képviselő úr az időkeretet. Please micro. No. Is that on now? Működik? Bocsánat, elnök asszony. Dosz asszony kérdésem említette azt, hogy Észak-Írországban nagyon erős érzületek vannak afelől, hogy Nagy-Britanniában akarnak maradni. Ezzel egyetértek. Ám, hogyha Latul úr ö, ö, nyerne, és Nagy-Britannia elszakadna az EU-tól, vajon a katolikus közösség nem inkább Dublinnal tartana-e, és ezzel a közösség dinamikáját teljesen megváltoztatná? asszony, parancsoljon. Please, micro. Sorry, there, there does seem to be a problem with... Úgy tűnik, hogy a mikrofonok most nem nagyon működnek. Köszönöm a kérdését, Tenok úr azt gondolom, hogy eh, Észak-Írországban nagy a támogatottsága az Európai Uniónak. Ezt az alapján mondom, hogy eh, független kutatásokat végeztek Észak-Írországban. Az északírek többsége azonosul az Európai Unióval, és a többség eh, északírnek tekinti magát emellett, ami egy érdekes fejlemény. Tehát egy ilyen azonosság tudat alakul ki nem gondolom, hogy jelenleg nagy támogatottsága lenne Írország egyesülésének. Nyilvánvalóan ez a közeljövőben nem aktuális, és nyilván, ha megtörténik, akkor is csak a nép demokratikus akaratából nem látom, hogy ez lesz. Továbbra is brit állampolgárságban gondolkodunk. Köszönöm képviselő asszony válaszát. González Pons képviselő úrnak adom meg a szót két percben. Képviselő úr, parancsoljon!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 Köszönöm szépen, nagyon örülünk, hogy ez az állásfoglalás bemutatása került, ez egy új lendületet fogadni egy olyan folyamatnak, amely úgy tűnt megrekedett. Mindent meg kell tennünk a békefolyamat előmozdítására. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy mi történt, ez morális kötelességünk, és nem szabad a természetéről megfogad, megfeledkezni annak, ami Észak-Írországban volt, hogy miért gyilkolták egymást az emberek és nagyon sokan veszítették életüket egy vallás miatt, ami olyan vallás, amiben Európában hiszünk. A fegyveres konfliktus volt, és nagyon sok sebb keletkezett, amelyek még nem hegedtek be, és ehhez még sok idő kell segítenünk kell a béke folyamatot, és fel kell számolnunk a terrorizmust, és észszerűen kell fellépni. De ne feledjük el, hogy ha nem emlékszünk arra, hogy mi történt, akkor az áldozatok azok, akik meg fogják ennek fizetni az árát, a terrorizmus árát. A biztos asszony elmondta, hogy ez az állásfoglalás csak Észak-Írországgal foglalkozik, de a spanyolok szeretnék, hogyha minden politikára vonatkozna, és nem lenne büntetlenség. Itt eh, ki, mert hogyha nincs megfelelő büntetés, akkor kettős eh, duplán áldozatok azok, akik áldozattá váltak. Más területeken is voltak, ahol nem volt ugyan fegyveres konfliktus, mégis több ezer áldozata lett a terrorizmusnak. Van egy európai kartája az áldozatoknak, hogy a terroristák kérjenek elnézést az áldozatoktól, illetve kártalanítsák az áldozatokat, és ismerjék el a szenvedéseiket. Ezért tisztázni kell mindazt, ami ilyen elkövetett bűncselekmény, és valamennyiünknek eh, adó, tisztelettel kell adóznunk a terrorizmus áldozatai jelet. A büntetlenség egy második halál az áldozatok számára, amikor a terroristák elkerülik a büntetésüket. Nincsen bűn, olyan büntet, büntetlenség, ami elfogadható, és Észak-Írországban még kevésbé. Itt nincsen semmiféle utalás a terrorizmus áldozataira, ez pedig egy hazugság, és ez még itten azért lenne mit tenni hozzászólását hauravia tondo képviselő úr következik másfél percben. parancsoljon! señora presidenta señora tisztelt elnök asszony tisztelt biztos asszony úgy gondolom hogy azzal hogy spanyolul szólok hozzá tulajdonképpen ezzel is tiszteletben tarthatjuk az ír rek által elfoglalt álláspontot is el kell ismernünk és emlékeztetnünk kell arra ami elhangzott nincsen út a béke felé, hanem maga a béke az út, és az egy hosszú folyamat, nehéz folyamatról van szó, és ebben segítenünk kell. Ez egész Európát érint, és valamennyiünknek segítenünk kell. És hogyha van megállapodás az ír csoportok között, akkor ez nagyon jó, megértőeknek kell lennünk. Fontos, hogy ez a béke irányába vezető hosszú és fájdalmas út élvezze a politikai támogatásunkat, igazságokat ki kell mondani, meg kell, hogy békeljenek a közösségek, és a személyeket vissza kell illeszteni. Európa segíti Észak-Írországot gazdasági segélyekkel is, de ez a nehéz út, a béke építése, az együttélés, a megbékélés Európa támogatására szorul ugyanúgy, mint egy más hasonló folyamatok voltak még Európában, amikor például Baszkföldön is létrehoztuk a békét. Ezért nagyon fontos az Európai Unió segítsége, döntő fontosságú. Ezért szerintem a, konz, a politikai csoportok konszenzusát kell hangsúlyozni észak irországban és Európának tovább kell támogatnia ezt a béke folyamatot. Köszönöm képviselő úr, de Messmaker képviselő úr következik egy percben. Parancsoljon! Eh, voorzitter een woord van steun van iemand die niet van ierland is. Eh, én eh, nem r vagyok de szeretek rországba utazni és a fegyverletétel napját ünnepeltük, amely szimbóluma lehet a megbékélésnek, a békének, eh, eh, amit Írországban is látunk. Eh, láttuk ezt a bátorságot, kötelezettségvállalást, az írek és a britek megállapodtak és véget akartak vetni ennek a konfliktusnak. A béke soha nem nyilvánvaló, megvannak a maga veszélyei, illetve a veszélyek leselkednek rá. Nekünk a célunk a tartós béke megteremtése, mindenki nyertese ennek a béke folyamatnak. Észak-Írország egy példa kell, hogy legyen arra, hogy Eh, hogyan lehet egy konfliktust közölni, kezelni, akár még eh, Európán kívül. Képviselőasszony következik eh, másfél percben. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm a biztos asszonyt. Észak-Írország népen nagyon hosszú utat tett meg a 97-es nagypénteki megállapodás óta. A rettenetes erőszak a társadalomban a múlté és a politikai intézmények álltak fel, ahol mindenféle képviselői egymással tárgyalnak. Hogy Churchill mondta, a politikai vita jobb, mint a háború. Hatalmas lépéseket tettek egyének is, meg szervezetek is, mind a két oldalon, annak érdekében, hogy integráló fenntartható béke jöjjön létre, amely mindenki számára elfogadható. Vannak azonban még nyitott kérdések, amelyek a teljes végrehajtás útjában állnak. Ezeket a kérdéseket kell kezelni a lehető leggyorsabban. Továbbra is megosztottak egyes közösségek annak ellenére, hogy igyekeztek orvosolni problémákat, különösen az, az iskola, oktatás és a lakásépítés területen még tenyészik az erőszak az egyes közösségekben, a vandalizmus és egyéb jelenségek azok, amelyek révén a fiatalok továbbra is az erőszak felé vonzódnak, ezért kell azokat a fontos szerepeket betölteni, amelyek a közösségek közötti béketeremtésben ránk hárulnak. A következő öt évben az Európai Unió tovább kell építse az alapjait az igazi, föntartható hosszú távú békének. Az EU regionális finanszírozás is hozzájárult ahhoz a fejlődéshez, amely a béke érdekét szolgálta. Nagyon értékeljük ezek sikereit. A közösségek megbékítése reménytelt lehetőséget tett a tárgyalás, az együttműködés, együttmunkálkodás, együtttervezés az, ami olyan társadalmat hoz létre, amelyet mindenki magáénak érez Szekirországban. írországban Köszönöm képviselőasszony. Niri Ada képviselő következik egy percben. Parancsoljon. I think it's the microphone which I cover. Um, a hanétran process síchána a az ír ö, békefolyamatot a világon mindenütt elismerik, és ez egy ö, reményt testesíti meg a saját konfliktusok megoldására. Minden előrehaladás ellenére meg kell erősítenünk a folyamatot, továbbra is vannak még fennmaradó kérdések. Legfőbb ideje, hogy az ír nyelvi törvény bevezetésre kerüljön nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mennyire fontos az ír kultúra, és ez a társadalmunk középpontjába kell, hogy kerüljön. Volt egy olyan javaslat, hogy ne kerüljön ez elfogadásra, ez éppen a kompromisszumot csorbítja. Az Európai Parlament támogatására van szükségünk, és remélem, hogy együtt meg tudjuk erősíteni ezt a folyamatot mindenki érdekében Észak-Írország. Köszönöm képviselőnök. Evans Jill képviselő asszony következik, egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. 2012-ben az Európai Unió békedjat adott át, és több mint hat évtized után megszületett a megbékélés, az emberi jogok Európában diadalmaskodtak. De meggyőződésem, hogy az Európai Unió sokkal többet is tehet, és nagyobb szerepet játszhat a konfliktus kezelésben, és ezt szeretném látni a saját választóimon választókerületemben. Nagyon sok bátor és jó lépést követően Észak-Írországban a folyamatnak még mindig van haladni valója. nagyon nagy eredmények születtek a felek közelítése területén, a az erőszak visszaszorításában. Egy fenntartható békét és egy igazságos társadalmat kell építeni, és ehhez sok időre van szükség és kitartásra. Éppen ezért az Európai Uniónak a ö, ö, béke folyamata és a, a workforce nagyon fontos. Fontos, hogy a közös akaratok nyomán tartós béke jöjjön létre Észak-Írországban, és ezt szeretnénk elérni. Köszönöm képviselő asszony. Plum Birde képviselő asszony következik. Másfél perc áll rendelkezésére. Parancsoljon. You have the floor. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos asszony a nyilatkozatát, és azt, hogy beszélt arról az alapról, pénzügyi alapról, amely támogatta északi országban a béké folyamatot. Magam is meglátogathattam, megtekintettem ezeket a projekteket, kollégáim is, és első kézből tapasztaltam, mennyire értékesek ezek a közösségén átnyúló projektek, különösen a fiatalok körében, olyan fiatalok esetében, akik az erőszak áldozatai voltak, ezért vagy azért az okért, erősz, fizikai vagy egyéb erőszakról beszélek, olyanokról is, akik, akik maguk is börtönbe kerültek, mert maguk is aktív részesei voltak annak az erőszaknak, amelynek áldozatai lesztek. Mindenképpen azt kell mondanom, nagyon pozitív az a munka, ami folyik e téren, és üdvözlöm. üdvözlöm. E héten intenzívebbé váltak Balfazban a tárgyalások, hogy a kulcsfontosságú mitváló kérdéseket rendezzék a béke folyamatban. Elakadt ugyanis a folyamat, ám ez nem sérti azt a jó munkát, amely eddig elvégeztetett az ír kormány és partner részéről. Meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy átfogó megoldást megoldás szülessen Ézek Írország lakói és a környező megyék lakói érdekében. A múlt kérdésével is foglalkoznunk kell, annak örökségével, és a, az áldozatok és túlélők gondját is kezelni kell. Ugyanakkor a meg, a, úgy tűnik, hogy mindenki érti, mennyit nyertünk azzal, hogy együttműködtünk, és milyen sokat veszthetünk azzal, ha ezt nem folytatjuk. Azt hiszem, ezt mindenki érzi. Annak fontossága, hogy tovább lépjünk előre, és köszönöm a támogatást. Minden felett, minden pártot felhívok arra, hogy működjön együtt, és oldjuk meg Észak-Írország mint váló gondjait. Képviselőasszony, Danszett képviselő úr következik, másfél perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm. Nem gondoltam volna, hogy az én hazám és nem a tied, és Natal úr ezt mondta, nem tudom mit szól erről, ahhoz, hogy az Egyesült Államok is szerepet vállalt a béke folyamatban. Minden aspektusát végre kell hajtani a nagypénteki megállapodásnak. Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy északír miniszter lehettem akkor, amikor az egyik legfontosabb részét indítottuk el a devolúciónak a büntetőjog területén. Azt gondolom, hogy ehhez nagy erőfeszítés kellett, viszont megérte. A sikernek az áloga az volt, hogy mindenkit érdekelté tettünk abba, hogy hogyan működik a közösség. Egy új generáció nő fel, nőtt fel a nagypénteki megállapodás óta. Ez a generáció nem ismeri a golyókat, azt a gyűlöletet, ami korábban mindennapok része volt. Az északír békefolyamat azt mutathatja a világnak, hogy a politika el tudja érni a békét. Az a megtorpanás, amiről itt beszéltünk, az nem folytatódhat, vagy elfogynak az ösztönzők, hogy a politikusok ezzel újra fo fo foglalkozzanak. A politikai folyamat eh, mindig jobb, mint annak alternatívája. Ehhez persze erőfeszítésre van szükség, és arra, hogy leüljünk a politikai ellenfelekkel. Én minden pártot arra szólítok fel, hogy pénzt eh, és odaadást nem sajnálva eh, tegyenek a béke érdekében Európának ebben a szék, szép szegletében. Köszönöm. Dánsz képviselő úr, elfogad egy kék kártyát? Megragadhatom Megragadhattam az alkalmat, hogy megköszönöm új képviselőtársunk hozzászólását. Nagyon hasznos volt. Ám elfogadja -e tőlem azt a gondolatot, hogy Észak-Írország népe nagyon-nagyon hálás azért a támogatásért, amit ez a ház adott neki. Soha nem volt ez a ház pártos az észak-ír vitában, ez nagy ereje volt ennek a parlamentnek, és igen, Brock úr igaza van, mert Nabu képviselőtársam nincs itt, de nem hiszem, hogy a kormánya Észak-Írországnak küldte volna azt a pénzt, amiről beszélt. És tegyünk azt is helyre, hogy Jacques Delornak is köszönettel tartozunk ma este. Hiszen annak az első biztosnak, aki előre vitte a véke folyamatot annak idején, és lehetővé tette, hogy elérjük azt a sikert, amit már ünnepelünk. Köszönöm képviselő úr hozzászólását, és szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy a kék kártyát arra használják, ami a funkciója. Kérdést tegyenek fel, és viszont választ kapjanak. Képviselő úr kíván reagálni erre a hozzászólásra, hiszen kérdés nem hangzott el. következő hozzászólónk zsitnyanszka jana képviselő asszony. képviselő asszony öné a szó egy percben parancsoljon! pekne pani páni köszönöm szépen elnök asszony hölgyeim és uraim! annak ellenére hogy eh, a megszületett eh, a nagypénteki megállapodás, azért időnként vannak ellentmondások és kisebb erőszakok is. Észak-Írországban megindított békefolyamatnak meg kellene oldania minden konfliktus minél előbb, és meg kell szüntetni a teljes mértékben az erőszakot. Ezért én támogatom ezt az állásfoglalást, és meggyőződésem, hogy a békefolyamat folyamat megvalósítható erőszak nélkül. Ez nem csak a szociális és gazdasági fejlődéséhez járul hozzá Észak-Írországnak, hanem egy biztonságos és virágzó jövőt is létrehoz. Köszönöm. Köszönöm hozzászólását Picu a képviselő úr következik. Képviselő úr egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! uz dobrodolicu povjerenici elio bih u raspravi o mirovnom procesu u sjevernoj irskoj spomenuti jo dva vana sporazuma kojima su zakljueni sukobi u druge dvije europske drave. daytonski i erdutski sporazum su oznaili én is üdvözlöm creu asszonyt a daytoni megállapodás és aztán az északi megállapodás annak idején nagyon fontos volt. És a Balkánon a Daytoni megállapodás játszott hasonló szerepet hazámra vonatkozóan, és ennek révén tudtak a felek végül is békére jutni. Ám a ítélő megállapodás nem hozott egy működőképes államot létre, ennyiben nem helytálló a párhuzam, és Horvátországban nagyon súlyos katasztrófák voltak a, a háború során, a Duna mentén, és a lakosság jelentős része el kellett meneküljön a polgárháború idején, és ez azóta sem orvosolták. Míg a, a nagypénteki megállapodás kettős nyerőt hozott, mindenképpen követendő példa. Képviselő úr, következő hozzászólunk, Tarabella képviselő úr, egy perc rendelkezésére. Tisztelt elnök asszony, azért akartam részt venni ebben a vitában, mert napjainkban, amikor halljuk azt, hogy vallási közösségek vagy egyéb közösségek vannak, amelyek egyszerűen képtelenek elviselni egymást, ugye ezt látjuk Bagdadban. Amikor gyerek voltam, tíz éves voltam, és elkezdtem a, a politikával foglalkozni, akkor londonderryt és Belfastot hallottam. Nagyon örülök, mert erről most már nem nagyon hallunk. Miért? Mert ez a béke folyamat mégiscsak sikerés volt, volt egészen a mai napig. Ugye említették, hogy van egy kisebbség, amelyik szeretné, hogy a konfliktus ismételten fellángolna. Ezért kell támogatnunk ezt az állásfoglalást, de főként ezt a nagyon hosszú és nehéz folyamatot azt lehet mondani, hogy a béke sosem egyszer mindenkorra megnyert dolog. Folyamatosan kell tenni az érdekében és nagyon szerencsés, hogy Észak-Írországban elcsendesültek a dolgok. Egyszerűen elfogadhatatlan volt, túl közel volt hozzánk. 28 külön ország van, de azért mégiscsak érint bennünket, ami a szomszédnál történik. Ezért kell folytatni ezt a folyamatot, és fontos, hogy a bizottság is az erőfeszítéseit folytassa. Reméljük, hogy ez jó irányba megy, és nem fognak fellángolni a konfliktusok annak ellenére, hogy egy kisebbség ezt szeretné. Képviselő úr hozzászólását ezzel a írásbeli hozzászólók sora lezárása kerül, és a KSDI eljárás következik. Első hozzászólónk McGuinness képviselőasszony. Képviselőasszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos asszony azért, hogy felvázolta hogy milyen fontos szerepet játszik az Európai Unió az északír béke folyamatban. Sokan részt vettek ebben a vitában olyanok is, akik nem északírek, és ez nagyon jó, mert ez mutatja az embereknek a és fontos, az állásfoglalásunkban nincsen benne az a szó, hogy összeomlás. Nagyon fontos, hogy arra tudjuk, hogy ez csak egy zsákutca van, és nem, tehát egy megtorpanás, nem egy összeomlás. Észak-Írországban megvannak a pártok, és az Egyesült Királyságban és Írországban is, amelyek majd segítenek, hogy kiussunk ebből a zsákutcából. Én közel születtem a mentéhez, és minden nap úgy ébredtem, hogy szörnyűségekről hallottam. Gyerekek, anyák, apák haltak meg. Az én gyerekeim már ezt az Írországot nem ismerik ismerik, és nem akarom, hogy ilyen Írország legyen a jövőben. Ez egy nagyon fontos vita, és ezt köszönöm Önöknek. Köszönjük a elnök asszony hozzászólását. Bilbao képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék csatlakozni ehhez a, az állásfoglaláshoz. Én hiszek az igazságban és a jóvátételben, én hiszek a megbékélésben és a párbeszédben, és hogy ezzel megoldhatóak nagyon erőszakos konfliktusok is. Fontos itt az európai nyelvezet. Ez koherens összehangban van az alapértékeinkkel fontos az európai stabilitás. A stabilitás sosem egy összes mindenkorra elér dolog. Ez egy lehetőség, fontos, hogy a szolidaritás, az együttműködés segítsen ennek a megoldásában. A baszkoknál is dolgozunk egy békeprogramon azért, hogy az északi országban szerzett tapasztalatok segítsenek bennünket is, hogy végre le tudjuk zárni azt a negatív erőszakos időszakot, amelyet megéltünk nagyon fontos, hogy ugyanilyen szintű figyelmet kapjon ez a terület is, és a Baszk földön is ugyanilyen segítség legyen, mert ott is szükség van erre. Hozzászólását következő hozzászóló Juaristi Abaunz képviselő úr. Presidenta, creo que esta propuesta de resolución es muy importante. Contiene los puntos... Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a állásfoglalás, ezt tovább kell fejleszteni, és a teljes egészében meg kell valósítani az előirányzottakat. Ez fontos Írországnak, és szeretnék Kretu asszonynak gratulálni, hogy részt vett ebben a vitában, és a meghallgatáskor is a regionális szakbizottságban jelen volt. Fontos, hogy érzékeny kérdésekkel és a béke folyamattal foglalkozzunk. Ez alapvetően fontos Európában, és a konfliktusok megoldása fontos az európai területen. Ez az állásfoglalás javaslat, amit a különböző frakciók elfogadtak, megmutatja a dolgokat úgy, ahogy a valóságban vannak, és lehetővé teszi, hogy a parlamentünk foglalkozzon ezekkel a problémákkal, és megoldjuk ezeket, szembenézzünk. Ez az egyetlen igazi lehetőség és a bizottság is ö, ö, fontos, hogy hozzájáruljon és kötelezettséget vállaljon a baszkföldi konfliktushoz is. Ezen valamennyien csak nyerhetünk, és ezt szeretném. Köszönöm képviselő úr. Eszerics Bill képviselő úr következik. Thank you. Köszönöm, szeretném a csodálatomról biztosítani mindazokat eh, Írországban, bármilyen a politikai oldalon is eh, álljanak, eh, akik érettséget és jellemerősséget mutattak abban, hogy maguk, mögé, maguk mögött tudták ezt a, ezt a konfliktust, és én azt mondom, hogy szeret, azt mondom, hogy most eh, egy, egy végső lökést kell adni ezeknek a dolgoknak, már csak néhány dolog eh, kell, néhány dolgot kell elérni. A Birminghami eh, kocsmaroppantás 21 áldozatának, családjának kell igazságot szolgáltatnunk. Még mindig nem tudják, hogy mi történt és miért történt ez a rokonaikkal. Nem tudjuk az igazságot, és mindenkit kérek, azokat a jó embereket, akik most Észak-Írországban hallgatnak, hogy segítsük ezt a, a 21 áldozatnak a, a hozzátartozóit is, hogy ők is lezárhassák magukban a múltat, és önöknek pedig minden jót kívánok Észak-Írországban, az Isten adja önöket. Köszönöm képviselő úr. Dosz képviselő asszonynak mondom, hogy nincs lehetőség kékkártyára a kezdélyei eljárás során, és ön már kapott szót az eljárásban rásban vagy hozzászólt úgyhogy nem, nincs lehetőség arra hogy újra megadjam a szót kérem ezt értse meg. utolsó hozzászólónk jakovcsi képviselő úr parancsoljon! mir nem alternative dijalog nem alternative različitost življenja bogatstvo je ustvari... Köszönöm szépen, nincs alternatívája a párbeszédnek, nincs alternatívája a békének. A különbségekből erőt kell meríteni. A tolerancia is erőt ad. Nem sokkal ezelőtt abban a térségben, ahol én élek, önök is tudják, háború volt. És a nyelvi intolerancia még mindig létezik. Észak-Írországra csodálattal figyelünk a bátorságuk miatt. Az európai intézmények nagyon sokat tettek Észak-Írországért, és én azt gondolom, hogy erről szól az állásfoglalás is. Jutalmazni akarja ezt a bátorságot, azoknak a bátorságát, akik ilyen sokat adtak ezért az ügyért. A tolerancia, a béke elengedhetetlen kelléke. Köszönöm és támogatom ezt a állásfoglalást tájékoztatom képviselőtársaimat hogy egy állásfoglalásra irányuló indtvány érkezett hozzám és mielőtt erre sor kerülne természetesen örömmel üdvözlöm ebbe a pozciójába biztos asszonyt és adom meg a viszontválasz lehetőségét. régen még alelnöktársak voltunk most pedig biztosként teszem meg ezt. parancsoljon! Thank you. Thank you very much. i would like uh, first of all Köszönöm szépen, először is szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az észrevételekért, és köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy a bizottság nevében szólhatok ebben a nagyon fontos vitában. Ahogy a legtöbb képviselő rámutatott arra, az Európai Unió békeprogramja rendkívül fontos és a, egy egyedi program az Európai Unió strukturális programjai között. Természetesen valamennyiükkel egyetértek abban, hogy a béke megerősítése és a megbékélés az a munkalehetőségeket, a növekedést is segíti. Éppen ezt próbáljuk elérni ezzel a programmal, hogy pozitív kilátást teremtsünk különösen a fiatal generáció számára, hogy stabilizáljuk a gazdaságot és a felépülést segítjük segítsük. Ahogy nagyon sokan az imént elmondták, természetesen rendkívül fájdalmas azt látni most a 25. 25. évfordulóján a berlini fal leomlásának, hogy még mindig vannak megosztott közösségek Belfast városában, és természetesen az európai projektnak szerepe van mindebben, és az elmúlt 60 évben bebizonyítottuk és megmutattuk, hogy az emberek, a nemzetek igenis képesek felőlemelkedni a megosztottságon és közelebb kerülni egymáshoz. Ezért úgy gondoljuk, hogy Észak-Írországnak a vezetői és az Egyesült Királyság és Írország kormányai teljes mértékben élvezik az Európai Bizottság támogatását, az én személyes erőfeszítéseimet is, hogy amik felmaradó kérdéseket megoldjuk és prosperitást hozzunk. A közel jövőben és számomra személyes prioritás lesz, csak úgy, mint a bizottság számára nem szabad elkerülni a baszk kérdéssel való foglalkozást sem, ahogy ezt néhányan megemlítették. Ha saját anyanyelvemen beszél, beszélhettek. Ez jó a spanyol honfit ezeknek. És tehát Észak-Írországban a kormányok igényeinek feleltünk meg az Egyesült Királyság és Észak-Írország kormányának, ami nem ö, ö, áll fenn, hogyha a baszk problémáról beszélünk ezért az Európai Bizottságot, mint közvetítőt tekintették a békefolyamatban, mindkét fél elfogadta ebben a szerepkörben. Szeretnék még hangsúlyozni valamit, és ehhez adatokat is kívánok szolgáltatni. Az Európai Bizottság ténylegesen hozzájárult ahhoz, hogy a baszk gazdaság modernizációra kerüljön többek között a kohéziós támogatásokkal, és mindenek előtt, hogy újraiparosításra kerüljön ország. Nyilván tudják, hogy Bilbao városa egy olyan város, amit szinte 100%-ból európai alapokból építettek fel és modernizáltak, és a munkahelyteremtés is Baszkföldön európai pénzekből történt. Ahhoz, hogy egy megfelelő task force, egy munka munkacsoport legyen erre a vidékre, és ehhez egy kérelmet kell benyújtani a tanácshoz, végül is a tanács dönt ebben. A tanács alá, ajánlása alapján a bizottság létrehozhat egy munkacsoportot, és köszönöm. Itt most először jelenek meg ebben a házban. Nagyon nehéz, nagyon furcsa érzés itt a, ezen a széken ülni. Köszönöm a támogatást. köszönjük creu biztos asszonynak a munkáját hozzászólását és további jó munkát kvánunk neki az új pozciójában. képviselőtársaimat most tájékoztatom arról hogy egy állásfoglalásra irányuló indtvány is érkezett hozzám a vita lezárásaként amit hat politikai frakció jegyez. képviselőtársaim ezzel a vitát berekeztem és tájékoztatom önöket hogy szavazásra holnap kerül sor. most pedig eh, rátérünk a következő eh, napirendi pontra a napirendi pontnak a témája a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata feszültséget keltő török fellépések a ciprusi köztársaság